ladies and Hölgyeim és uraim, kollégák, több mint 15 perce előtt, ezelőtt kellett volna megkezdeni ülésünket, tehát már is lemaradtunk 15 percet, tehát lássunk neki a munkának. Következő napi rendi pontunk a 23-as napi rendi pont, a tárgyalás, a triógus jelenlegi állása. Amit önök is nagyon jól tudják, a nyári szünet előtti hónapokban nagyon sikeresek voltunk, méghozzá a kompromisszumos megállapodásokat illetően a tanácssal több fontos kérdésben meg tudtunk állapodni két oldalú befektetési megállapodás, sok az általános preferenciális rendszerek, Pakisztán és a többi területén. Szinte minden függőben lévő kérdésben megállapodtunk a tanácssal. Két nagy kivétellel. Nem említem persze azt a kezdeményezést, amely valahol a tanács polcain porosodik egy kezdeményezés, a többiek az Omnibus 2-esnél tartunk. Kezdek kicsit ideges lenni ezen dossziék miatt, mert úgy tűnik, hogy a tanács húzza az időt. Nem sokára véget ér ez a parlamenti ciklus, anélkül, hogy eh, el tudtuk volna fogadni a jogalkotási akit, amely a delegált és végrehajtó aktusokkal kapcsolatos Lisszaboni szerződésből adódó kötelezettségeinkből adódik. Ez elfogadhatatlan ez a hozzáállás. Következő koordinátori ülésünkön egy nagyon kemény álláspontot fogok javasolni. Vagy a tanács vagy válaszol, vagy reagál a mi álláspontunkra az omnibusszal kapcsolatban, és akkor elkezdhetjük a tárgyalásokat, vagy szerintem vissza kell vágnunk. Nem lehet elfogadni ezt a viselkedést. Több makró pénzügyi támogatás van több ország számára. Grúzia, Moldávia, megint a tanácson múlik, hogy észszerű javaslattal áll elő a komitológiai megoldással kapcsolatban. Nem függhetünk a tanács zsebvétójától. Ez nem fogadható el. Ha megengedik, elmondom a tanácsnak, hogy idegesek vagyunk, elmondom nekik, és ha nem kapunk jelzést arra, hogy elmozdulna a tanács ezekben a kérdésekben, akkor arra kényszerülünk, hogy erős álláspontot fogalmazzunk meg a tanácsal szemben. Az egyetlen fegyverünk az, hogy megfenyegetjük őket. Nem működünk együtt velük más területeken, amely persze nagyon érdekli őket. Például a védzáradék rendelet Közép-Amerika és Kolumbia és Peru esetében. Most ezzel ahhoz a trilógushoz térek, amely holnap kezdődik, az egyik jelentéstévőnek megadnám a szót, a két van körünkben, Beat Lange, aki a Kolumbia-Peru ügyéért felelős pénzáradék ügyben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Holnap a két témával kapcsolatos trilógust kezdjük meg a közép-amerikai és a kolumbiai perui védzáradék megállapodásról van szó. Parlamenti határozatunkban több követelményt fogalmaztunk meg, bizonyos banántermékek számára a biztonsági hálót szeretnénk kialakítani, erőteljesebb ellenőrzési kötelezettségről van szó, a parlamentet, az a parlamentet megfelelőképpen be kell vonni ebbe a munkába. A tanács eddig nagyon rugalmatlan volt, és azt sem fogadta el, amit a védzáradék rendeletben Dél-Koreával kapcsolatban elfogadott. Nem számítok arra, hogy holnap megállapodnánk, azt hiszem, hogy lesz még egy pár tárgyalási fordulóra szükség. Egyetértek. Nem hiszem, hogy megállapodunk holnap, de legalább jól légkölt kellene teremteni, ami talán elősegíti a megállapodást. A tanács felvette velem a kapcsolatot, eljárási kérdésekkel kapcsolatban. Holnap fogadjuk el a naptárat és a következő időszak eljárási rendjét általában nincs valódi tárgyalás az első trialógusban. Holnap eszme vagy véleménycserére kerül sor, a másik álláspontjára reagálunk, a következő lépésekben állapodunk meg. Én nem gondolom azt, hogy holnap ö, nagyon eltérne a többi helyzettől ez. Köszönöm szépen, Beánt Lange. Megjegyzés, hozzáfűzni való esetleg? Nincs. Ami a piaci hozzáférésről szóló rendeletet illeti, amelyről Strasbourgban szavaztunk, lezártuk az első olvasati, első olvasati eljárást, ez egy politikai döntés volt, amelyel egyetértettem. Éppen ezért várjuk a következő lépést a tanács részéről. Azért, hogy majd később megkezdhessük az érdemi tárgyalásukat. 24-es napi rendi pont, monitoring csoport tevékenységei. Nem tudunk minden csoportról beszámolni, Én a Egyesült Államokkal kapcsolatos monitoring csoport állandó jelentéstevője vagyok. Arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy ez a csoport, ez a monitoring csoport nagyon aktív volt. Szerveztünk egy ülést az európai, az európai érintettekkel többnyire. Az európai gazdaság minden ágazata jelen volt, meghallgattuk álláspontjukat, az Egyesült Államokkal kapcsolatos tárgyalásokat illetően. Itt ugye nagyon ambiciózus kereskedelmi megállapodásról van szó. Nagyon élénk vitát folytattunk, és egy kivétellel volt egy érintett, aki kevésbé volt szangvinikus az ossával kötendő kereskedelmi megállapodást illetően egy tucatnyi, majdnem egy tucatnyi érintett lelkes volt ezzel a gondolattal kapcsolatban. Strasbourgban találkoztunk még egyszer Miriam Szapíró nagykövettel, aki európai kapcsolatokért felelős, és a közel-kelettel foglalkozó, William Kenna nagykövet úr az EU-ba delegált nagykövet. Tehát eszmecserére került sor, ismerték már az én jelentés tervezetemet, az álláspontunkat, tehát reagálni tudtak rá, de az ülés célja az volt, hogy meghallgassuk őket, ne pedig, hogy ők hallgassanak minket. Mert imkezek? Nincs itt, azt hiszem. A titkárság fejezéseiből azt veszem ki, hogy találkoztak üzleti vállalkozás vagy cégekkel, az európai üzleti vállalkozói szervezetekkel, szövetséggel. Én Álnyék előadója vagyok ennek a kérdéskörnek. Én részt vettem, nem tudtam az ülés végéig maradni. Több érintett. Hárman nem voltak annyira lelkesek, de nagyon is érdekes volt ez az eszmecsere. Különböző álláspontokat ütköztettünk. Van, aki amellett áll ki, hogy ne kezdjük meg a tárgyalásokat, mielőtt teljes mértékben megbizonyosodunk arról, hogy a japánok elkötelezettek, a különbségekről a tárgyaló asztal mellett kell beszélni, nem pedig nyomás kellene gyakorolni a japánokra. But Martin will be in the better tehát a helyzet talán jobb. Majd tájékoztatunk benneteket az eredményről. Engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy legalább ebben a két esetben a monitoring csoportok jól beváltak, és azt hiszem, hogy szerintem jó ötlet volt felállítani ezeket a decentralizált testületeket, a szabizottságunkon belül. De hagyd mondjam el, hogy az összes ülés minden szabizottsági tag előtt nyitott, nem titkos ülések ezek. Ennek a szabizottságnak minden tagja szívesen látott vendég a monitoring csoportok ülésein. Megjegyzés hozzáfűzni való ezzel kapcsolatban nincs. Következő napi rendi pont a 25-ös, az EU-Kanada megállapodás a vámügy együttműködése kapcsolatban, amely az ellátási lánc biztonságával kapcsolatos. Ez egy első eszmecsere, ezzel a hozzájárulási folyamattal kapcsolatos. Mi vagyunk az illetékes szakbizottság, jelentéstevőnk Péter Stasznyi kolléga, aki állandó jelentéstevője a kanadai megállapodásnak. Péter Stasznyi önné a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyra tartom a szavait, amelyeket elmondott a megfigyelő csoportról és ami a kanadai munkát illeti, ezen a héten lett volna egy ülés, ezt elhalasztottuk a jövő hétre. Intenzív tárgyalások folynak még, úgyhogy meg lesz még a megfelelő információ, megvan a menetrend, és lesz mód arra, hogy az álláspontunkat el tudjuk mondani, illetve vissza jelentést adjunk arról, hogy mit intéztünk el. Ami pedig a vámügyi együttműködést illeti, és a kockázat menedzsmentet, azt gondolom, hogy ez összességében egy kiterjesztése annak a megállapodásnak, amelyről már született megállapodása az Európai Unió és Kanada között 1997-ben. Kanada úgy döntött, jó lenne kiterjeszteni ezt a vámügyi együttműködést. Aztán 2005-ben álltak elő ezzel a kéréssel, és 2009-ben azt hiszem, hogy a tanács a bizottságnak megadta a mandátumot a tárgyalásokra, és 2011-ben kezdődtek meg a tárgyalások. Tehát alapvetően ez egy kicsit szörnyen hangzik, mert ugye ez az első olvasat, és ugye hat nap múlva lesz meg a, a tanácsban a megállapodás, és októberben, mielőtt mi még itt befejeznénk a munkát, októberben gyakorlatilag már meg kell, hogy legyen a megállapodás. Szóval ez a fajta politikai eljárás, amikor a parlamentnek végső szava van, akkor nekünk nem szükséges sürgetni a dolgot, és a végén végül is rajtunk múlik, hogy hozzájárulunk-e a dologhoz, vagy nem. Én ez az új megállapodás, a vámügyi együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás, azt gondolom, hogy ez biztosítja az ellátási lánc és a kockázatkezelés biztonságát, és 1998-ban már volt ilyen megállapodás, tehát nyitott kapokat döngetünk, nem gondolom, hogy bármilyen nehézségre lehetne számítani, úgyhogy itt most abba is hagyom, ha van megjegyzés, hozzászólás, akkor azt örömmel meghallgatom. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, köszönöm szépen ezt a felvezetést és hát a tanácsi határozattervezet az ott van a kiadott anyagban később ezt majd még hasznosítjuk, és az előadó pedig be fogja mutatni majd a jelentésnek a vázlatát, amennyiben ez elkészül szeptember végére talán, és azután erre visszatérünk majd az októberi tanácskozásunkon, október 11-én, egy nyita keretében, és akkor most még öné a szó, Szilvána az, Kochmérin asszony. Röviden szeretnék köszönetet mondani az előadónak mindezért, amit elmondott az értékeléséért, ami a tanácsi határozatot illeti. Teljesen egyetértek a tartalmával, úgyhogy nincs, nem gondolom azt, hogy itt lesznek viták, mert ez, ez kiegészíti az eddigieket, úgyhogy ez gyakorlatilag a már meglévő megállapodás aktualizálását, kiterjesztését jelenti más területekre, úgyhogy én egyetértek az elhangzottakkal, és nekünk parlamentnek oda kell figyelni, hogy a mi szabályainkat figyelembe vegyék kellőképpen, és hogy mi fontos szerepet játszunk, és nekünk ezt a szerepet be kell töltenünk természetesen, és meg kell biztos, hogy biztosodnunk, bizonyosodnunk afelől, hogy ez meg is történik. Úgyhogy csak köszönetet akartam mondani, és hát önöknek is köszönöm a munkát, és örömmel várom a további együttműködést. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás? Bizottság? Lilian asszony? úr, Bertin úr, asszony, itt vagyok, és úr, Linia Bertin úr. A adóügyi főigazgatóságot képviselem, és az Egyesült Államokkal való kapcsolatok és Kanadához fűződő kapcsolatok koordinálásáért felelek. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm az előadóknak, Stasni képviselő úrnak a munkáját, és hogy bevezette ezt az első eszmecserét. Csak néhány pontot említenék még kiegészítésképpen a tervezettel kapcsolatban, mármint a megállapodás tervezettel kapcsolatban. Ahogy hallottuk az előadótól, itt az ellátási lánc biztonságáról van szó és ennek a célja az, hogy kiterjesszük a meglévő együttműködést a vám területén az Európai Unió és Kanada között. Ez tehát a, a szállítási lánc biztonsága, és 1998-ban született meg az első megállapodás, az elmúlt 15 évben nagyon sok minden történt, és láttuk, hogy mennyire fontos a biztonság kérdése a szállítási lánccal kapcsolatosan a vámügyi hatóságok számára. Láttuk, hogy milyen új eszközök jöttek létre, amelyek lehetővé teszik a vámügyi szervek számára az IT eszközök használatát, így jobban meg lehet határozni célirányosabban az esetleges kockázatokat, és ez elősegíti a kereskedelmet. Ez az Európai Bizottság megközelítése. Mi ezt szorgalmaztuk, hogy legyen egy többoldalú kockázatmenedzsment, mert úgy gondoljuk, hogy Kanada is osztja, ezt van erre, sőt ebben biztosak is vagyunk, és ennek a megállapodásnak a tervezete, amelyet ma megismerhetnek, azt a célt követi, hogy lehetővé tegyük a vámügyi szervek számára az Európai Unióban és az Egyesült Államokban és Kanadában, hogy elmélyítsék az együttműködést a szállítási lánc biztonságát illetően, és ezt teszi lehetővé az az új azok az új eszközök, amelyeket az új fenyegetések szükségesé is tesznek a globális szállítási lánc biztonsága érdekében. Gyorsan még a, az együttműködés hatájáról néhány szót, ez a kettes cikkben szerepel, illetve részletesebben a negyedik cikkében a tervezetnek. Ez magában foglalja például azt, hogy minimum standardeket kell felállítani a kockázatmenedzselési technikákat, illetően, hogy a kölcsönös elismerést biztosítani kell számos területen, a kockázatmenedzsment technikákat illetően, a kockázati standardokat illetően, a biztonságellenőrzést illetően, és a kereskedelmi partnerségi programokkal kapcsolatban. Magában foglalja ez a információ cserét is természetesen mindig a megfelelő bizalmassági szintet és az adatvédelmi előírásokat figyelembe véve, és magában foglalja a kontaktpontok létrehozását és egy interfész létrehozását az adatcserére, a felügyeletet és az együttműködést a multilaterális fórumokon, és az egyik fontos multilaterális fórum az a világ vámügyi világszervezet, amelynek a székhelye itt van Brüsszelben. És ez az együttműködési munka kiemel egy fontos dolgot, és ez lesz talán a prioritása az egésznek, az egész megállapodásnak, ha egyszer elfogadásra kerül. Ez pedig az, hogy kölcsönösen ismerjük el a kereskedelmi partnerségi programokat. Tehát az Európai Unió gazdasági programjai és a kanadai megfelelője a partnerségi programok, együttműködési programok az a terv, hogy ez lesz az egyik prioritás, a kölcsönös elismerés Kanadával követi a már elfogadott megállapodást Japánnal, ez tavaly született meg, vagy az Egyesült Államokkal ebben az évben, és a gazdasági szereplőket és a jogszabály alkotókat, akik most már ugye több mint öt éve dolgoznak, és ezek nagyon sikeresen együttműködnek az uniós szereplőkkel, több mint tízezer uniós társaság már megszerezte a tanúsítványt, megfelelnek a vámügyi szabályoknak, beleértve a fiskális előírásokat is, tehát megvan az uniós tanúsítványuk, megfelelnek a magas biztonsági követelményeknek. És ez lenne a második kérdés, tehát ez a tanúsítvány a kölcsönös elismerés tárgya kell, hogy legyen. Nagyon nagy reményt helyezünk abba, hogy itt erőfeszítéseink sikeresek lesznek, és úgy véljük, hogy a Kanadával folytatott megbeszélések mindenek előtt erre a konkrét középtávú projektre kell, hogy összpontosítsanak. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani önöknek a figyelmükért, és hát természetesen rendelkezésükre állok, a kérdéseik lennének. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a kollégának a hozzájárulásáért. Ő említette ezt a kiegészítő jelleget, hiszen az átlagos, általános gazdasági kereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódik mindez, EU-Kanada közti megállapodás. Köszönöm a bizottságnak is az információt, és tovább viszem a témát. Köszönöm. Köszönöm. Következő lépés, jelentés tervezetet majd októberben fogjuk még egyszer megbeszélni. 26-os napi rendi pont. Ez is egy egyetértési eljárás. Nemzetközi együttműködésre, megállapodásra vonatkozik. A mellékletek módosításaival foglalkozunk most. Az 1-es és 2-es jegyzőkönyv mellékleteiről van szó az EU-mediterrán megállapodással kapcsolatosan, illetve Izrael a partner ebben a témában. Szeretnék mindenkit megnyugtatni arról, hogy a ma délelőtti témánkhoz ez nem kapcsolódik, ez egy technikai jellegű kérdés, és ezért is döntöttem úgy, hogy egyszerűsített eljárást követünk. Egy ajánlás tervezetet készítettem azért, hogy hozzá tudjunk járulni ehhez a technikai jellegű megállapodáshoz megállapodás, a hozzájárulásunkat tudjuk biztosítani a technikai módosításokhoz. Mivel technikai jellegű ez a kérdés, ez a megállapodás, ezért rögtön a bizottsághoz fordulok, és kérem hogyha van velünk megosztandó információjuk, akkor azt közöljék velünk itt a szakbizottsággal. Kiképesíle ebben a témában a bizottságot? Tessék. Dormal Marino asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönet önnek, mint előadó. Teljesen helyesen azt mondta, hogy ez egy nagyon technikai jellegű dosszié. Abból a tényből származik ez, hogy a megállapodási tárgyalások során ami január, 2010. januárban lépett életbe, egy technikai hiba történt, és az előttünk lévő dokumentum célja, hogy ezt a hibát korrigálja. Nem hiszem, hogy több időt kéne erre szánni annál, mint amit ön már szánt erre is, és köszönöm még egyszer a jelentésért. Megjegyzés a bizottság részéről. Igen. Köszönöm, elnök úr. nem hiszem, hogy akadályoznunk kéne a technikai hiba javítását. Ez egy technikai dokumentum, az igaz, de ugyanakkor Izraelnek egy üzenetet adhatnánk, ez kiragadva, megragadva ezt az alkalmat. Biztos, hogy egyetértünk ebben, hiszen ez technikai jellegű, de hát a 2020-as javaslat volt az első, a kereskedelmi megállapodás, a helyzet az egyre gyors, egyre rosszabb, nem javul a helyzet izrael kapcsolatban, elmúlt hetekben rosszabbodott a helyzet, az emberi jogok, gyermekek jogait sértik, a tagok ismerik ezeket a témákat, és szerintem meg kéne ragadni az alkalmat, és meg kéne tagadnunk ezt az egyetértést. Köszönöm. Úgy gondolom mindenki ismeri, hogy mi az elképzelésem az izrael kapcsolatos kérdésekben, de emiatt egy technikai jellegű módosítást nem fogok elutasítani meglévő jegyzőkönyvek technikai módosítása esetén, ami semmi más nem változtat. Úgy gondolom, hogy nincs ellenvetés, és el tudjuk fogadni a javaslatomat. Módosítok benyújtásnak a határideje szeptember 19-e, október 11-én szavazunk a szakbizottságban, és a novemberi plenárison megy a plenáris felé a téma. Hol van Arlem Desir? Közös egy vizet folytatunk két témáról. A vállalati társadalmi felelősségvállalás a téma. Eszmecsere mindkét pontról. Az egyik egy vélemény a foglalkoztatási szakbizottság számára, ez a vezető szakbizottság és tehát itt mi véleményadó szakbizottságként szereplünk, a másik pedig egy másik bizottság számára, a júri szakbizottság számára készítendő szintén vélemény. Ezek a gyakorlatilag a bizottsági közlemény ez fűzött véleményekről van szó, a társadalmi vállalati felelősségvállalásról szólt ez a közlemény. A foglalkoztatás és a júri szakbizottság is saját kezdeményezési jelentést kíván írni a témához, és a mi bizottságunk készít véleményt ezekhez. Mindkét saját kezdeményezési jelentéshez ugyanazt a véleményt fogjuk csatolni. Bár, ugyana, tehát bár két külön véleményről van szó, a tartalmuk ugyanaz. Mivel Árlem Desir nincs itt, mint bizonyára tudják, a francia politikában új megbizatások előtt áll. Lehet, hogy a szocialista párt főtitkárával fogják megnevezni, úgyhogy elnézést kért, nem tudott eljönni, és Bert Lange fog hozzánk szólni a jelentéstevő Ellem Desirk nevében. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is eh, Alem Dezirt szeretném kimenteni, valóban Ahlem új elnöke lesz a francia szociáldemokrata pártnak. És eh, ez nem sokára be fog következni, ez az új funkció betöltése intenzívben el van foglalva ezzel az új szereppel. Nevében szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni, elnök úr, ön már említette, hogy mindkét jelentés, amelyről beszélünk, egy bizottsági közleményre vonatkozik, amely azzal kapcsolatos, hogy hogy lehet megújítani a szociális felelősség stratégiáját a vállalkozások, vállalatok esetében. Ez a közlemény nagyon érdekes, mert az egész koncepció a vállalati, szociális felelősségről szóló stratégia kicsit módosult formában került elő. Ez a CSR 10 éve került az Európai Unió napirendjére. Három bizottsági közleményünk volt, nagyon sok tevékenység kapcsolódott ezekhez. Álem Dezir 2010-ben készített egy jelentést a nemzetközi kereskedelem és a vállalati szociális felelősségről, CSR-ről. Eddig az önkéntesség volt a kulcs szó, a vállalatok, vállalkozások önkéntes részvétele. Ez oda vezetett, hogy néhány cég, néhány vállalkozás nemzetközi szabványokat tett eh, magáévá. Több nemzetközi szabvány van, amely erre a vállalati, szociális felelősségre vonatkozik, az OECD, hogy az ILO szavanyai, vagy a globális hatás, a Global Compact kezdeményezés. Ezek mind építőkövei a vállalati felelősség, szociális felelősség vállalkozásnak. Néhány vállalat, néhány cég ezeket az építőveket, építőköveket felhasználva építette ki stratégiáját. De eléggé homályos és nem kötelező érvényű mindez. Éppen ezért nagyon érdekes az, hogy a bizottság közleményében nagyobb hangsúlyt fektet a kötelező jellegre. Most az önkéntesség és a szabályozói, az ösztönzők által meghatározott szabályozás között megváltozott az egyensúly. Mindenre szükség van, hogy nemzetközileg lehessen kötelezni a vállalkozásokat arra, hogy alapvető szociális környezetvédelmi szabványokat, normákat betartsanak. Az a kérdés merül fel, hogy az ISO 2600-as, 26100-as, ez legyen-e az a mérce, amelyel ö, kötelezzük a nemzetközileg tevékenykedő cégeket. Sok területen az a helyzet alakul ki, hogy a cég, a vállalkozás, amely betartja törvényeket, az elírásokat, van, aki többet is tesznek önkéntesen. Ami ezen vállalkozások kereskedemét illeti, betartják a szabályokat az EU-ban, de az EU-n kívüli kereskedelmi kapcsolatoknál nem mindig tartják be őket. Viszont ezektől a cégektől meg kell követelnünk, hogy legalább az ISO 26100-at tartsák be nemzetközi kereskedelemben. A bizottság megközelítés, amely az üzleti tervekben a tőzsdén bejegyzett vállalkozások, cégek, KFT-k üzleti terveiben meg kell követelni ezt a fajta stratégiát. Nem csak a cégek gazdasági számait kell ö, pontosan betart, tartatni, de be kell tartatni a szociális és környezetvédelmi normákat is. Azt hiszem, hogy a cégeket, vállalkozásokat jobban arra lehetne bírni, hogy üzleti tevékenységükbe építsék be ezeket a normákat, az ökó és szociális normákat. A kétoldalú kereskedelmi megállapodásainkban sok területen CSR kötelezettségeket bevezettünk, el tudom képzelni azt is, hogy itt még egy kicsivel több kötelező jelleget építenénk be, annak érdekében, hogy a szociális vállalati tevékenységet valóban támogassák, és hogy az európai cégek ezeket a világ más országában is betartsák. Különböző modelljeink vannak, nagyon is bájos dolog az, hogy a Svájc Kolumbiában tevékenykedő cégeivel megállapodás kötött, amelyben a svájci vállalkozások kötelezettséget vállalnak arra, hogy Kolumbiában is betartják ezeket a stratégiákat. Mind a két szerződőfél alá is írja ezt a megállapodást. Azt hiszem, hogy ezzel még el kell gondolkoznunk, azon, hogy a CSR rendelkezéseket hogyan építhessük be, erősíthessük meg a két oldalú megállapodásainkban. A CSR azt is jelenti, hogy az egész um, termelés során minden terméket meg kell nézni. Ha az iPhone-t használjuk, és sok pénzt adunk egy amerikai gyártónak ezért az iPod kész, iPhone készülékét, akkor szerintem jogos megkérdezni, hogy az iPhone-t hogyan is hozzák, hogyan is gyártják, hogyan hozzák létre, és kiderül, hogy a gazdasági láncban a szociális és környezetvédelmi normákat nem a mi általunk elfogadott minimál követelményeknek megfelelően alakítják. A CSR, a szociális vállalati felelősség egyfajta olyan címke lehetne, amelyben az egész értékteremtő lánc minden elemére vonatkozóan kapunk információkat a szabályok betartására, a szabványok betartására. A bizottság megközelítése, amely a kötelező és az önkéntes tevékenységek közé egy egyensúlyt illeti, ezt elfogadhatónak tartjuk, és talán jobban tudomásul vesszük a CSR-t. Ez az a lépés, amelyet egy globalizált világban meg lehet követelni. Thank you, parents. Excellent. Köszönöm szépen, kiváló volt a téma bemutatása. Megnyitom a vitát. Franciska Kelleri a szó a zöldektől. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy bemutatta az elképzeléseit. Én nagymértékben osztom ezt, nem lehetnek csak önkéntes dolgok, le, kellenek kötelező intézkedések is, és szankció kivetésre is lehetőséget kell szerezni. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság még nem ment el olyan messzire, amennyire el kellene, és amennyire el is tudna menni, mert a vállalkozásoknak be kellene tartaniuk azt, amit megígérnek. A múltban láttuk, hogy az önkéntes rendszerek inkább csak csinosították a helyzetet. A globális kontextusban például nagyon sok például BMW és más gépjárműipari példa volt arra, hogy semmit nem tettek, vagy nagyon keveset tettek azért, hogy csökkentsék a környezetszennyezést, vagy védjék az emberi jogokat, stb. Készült egy új tanulmány egy szervezet részéről, ami szintén hangsúlyozza ezt a problémát. Ebben az esetben a német gépjárműiparról van szó, amely ö, támogatja, vagy legalábbis nem akadályozza meg a gyermekmunka kihasználását. Tehát nagyon súlyos emberi jogi jogsértésekről van szó, jelentős a környezetszennyezés. Ezek az önkéntes rendszerek egyáltalán nem oldották meg ezeket a problémákat. Valójában kötelező intézkedésekre van szükségünk, és arra a lehetőségre, hogy szankciókat vessünk ki. Ezért Szeretném a bizottságtól megkérdezni, hogy szándékukban áll-e, hogy tovább lépjenek az önkéntes rendszereknél. Ha nem, akkor hogy gondolják az emberi jogok, illetve az emberi jogok jogsértésének a megakadályozását? Én nem látok más lehetőséget erre, csak azt, hogyha kötelező szabályokat alkalmazunk. Más területeken is láttuk, hogy eddig az önkéntes iránymutatásokkal semmit nem értünk el mit tesznek akkor azért, hogy megvédjék az emberi jogokat, illetve a környezetszennyezést akadályozzák. Köszönöm Paul Murphy, a gue -től. Köszönöm, és köszönet a megjegyzéseket. Én úgy gondolom, hogy ebben a fázisban kb. 20 éves tapasztalatunk van a csr látjuk, hogy a 90-es években kezdett ez kialakulni, ugye a cégellenes érzelmek, például a környezetvédelmi katasztrofák után, a, amelyeket a, a cégek okozták, cégellenes hangulat alakult ki, és akkor kezdődött meg a CSR témája. Ha ezek a dolgok önkéntesek maradnak, akkor nem érdi meg még a papírt se, amire leírjuk ezt. Kötelező kell legyen ahhoz, hogy igazi hatása legyen. A cégek amelyeknél nagyon fontos a CSR, tehát amik leginkább hangsúlyozzák a CSR betartását, gyakorlatilag ők azok, akik a leginkább hibáztathatók a társadalmi felelősség területén a munkajogi jogsértésekért, környezetszennyezésért. A shell van egy jelentés előttem, amit a CSR témájában írtak, és ez pedig egy kiváló példa arra, hogy egy cég nagyon szép ilyen jelentést ír, de igazából látjuk, hogy Nigériában mi történt, milyen szennyezés történt, milyen rákeltő anyagokat bocsátottak ki, és ezek a gyakorlatok fönnmaradtak az egész világban, az Európai Unióban is, például Nyugat-Írországban is. A coca egy másik ilyen cég, amelynek kiváló célsér politikája van, de továbbra is tönkre teszi a, főleg Indiában a vízellátást, a helyi lakosság ellenére a BP-ről is ugyanígy tudjuk. Tehát nagyon sok példát föl lehet sorolni olyan társaságokról. Egyébként a bizottság ezt elismeri a dokumentumában, amit igazából társasági taktikaként alkalmazzák a célsert azért, hogy kedvezőbb színben tűnjenek fel, és utána mégis, a, amikor a profitot célozzák meg, akkor nem veszik figyelembe ezeket a témákat elhangzott, hogy a vállalkozások társadalmi felelőssége a profitgyártás. Nem hiszem, hogy ennek így kéne működnie, de sajnos ez a valóság. Ha nem kötelező szabályok léteznek, akkor a vállalkozások célja a maximális profit, bármilyen externáliák kárára. Sajnálom, hogy a bizottság nem javasolja a kötelező intézkedéseket. Egy kicsit kritizálja az ilyenfajta cégeket, amelyek csak jó színben akarnak föltűnni. A greenwashing témájában igazából ezért nem lehet egyformán tekinteni egész Európára. Az európai üzleti életben a bizalom megrendült. Látjuk, hogy a CSE nagy magas szinten egész Európában Ugye ugyanolyan taktikát folytatnak, mint ezek a nagy cégek, de alacsonyabb szinten is ugyanez működik. Pedig ö, alapvetően végig kellene gondolni ezt a helyzetet, kötelező szabályokra van szükség, és nem szabad elfogadni az ilyenfajta föllépést. Zalewski úr néppárt. Chairman, um... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Házigasszony nevében szeretnék szólni, aki sajnos nem tud részt venni ebben a vitában, de előkészített néhány megjegyzést, ezeket szeretném megosztani önökkel írásban tette meg, úgyhogy felolvasom. Mr. Chairman, dear Elnök úr, kedves kollégák! A CSR koncepció az elmúlt évtizedben nagy változáson ment keresztül a vállalatok felismerték, hogy a társadalmi felelősség az szerves része a corporate governance-nek, és ez fontos megközelítés lesz a jövőben az üzleti életben, társadalmi, környezetvédelmi, gazdasági összefüggéseket kell, hogy figyelembe vegyen. A vállalatok most már látják, hogy mennyire fontos a fenntarthatóság, mint az innováció forrása, és az e-üzletkötési lehetőségek szempontjából is meghatározó. Mindezt tehát perspektívában kell látni a nemzetközi eh, kereskedelem az nem, a, nem egy légüres térben történik, hanem valamilyen társadalmi kontextusban, környezetben. A nemzetközi kereskedelem szempontjából fontos, hogy meg, hogy biztosítsa, hozzájáruljon a fenntarthatósághoz, javítsa a társadalmi eh, feltételeket, körülményeket. Ez szerepel a bizottság eh, közleményében is ennek a célja az, hogy kedvező körülményeket teremtsen a fenntartható növekedés számára a tartós munkahelyek létrehozásához. Azonban azt gondolom, hogy nekünk még ezen javítani kell. Az európai CSR politikának modern, innovatív eszköznek kell lennie, amely képes arra, hogy megfelel a mostani kihívásoknak, amelyekkel szembesül a nemzetközi kereskedelem. A vélemény megfogalmazásakor számos kérdésre kell összpontosítanunk. Például, hogyan tudjuk elősegíteni az üzleti etikát a nemzetközi kereskedelemben? Hogyan tudjuk a vállalatokat rávenni arra, hogy magatartási kódexeket fogadjanak el, amelyek megfelelnek a CSR elveknek, csökkentik a bürokráciát, és a polgárokhoz közelebb kerülnek. És ez nagyon fontos a, a foglalkoztatási bizottság számára is. Hangsúlyozni kell, hogy a mi bizottságunk szempontjából meghatározó azok a kapcsolatok, amelyek biztosítják, hogy a nemzetközi kereskedelem társadalmi felelősséget mutat és megfelel a környezetvédelmi követelményeknek. És az igazi kihívás az az új stratégia megteremtése, ez meghatározó lépés, hogy újjá alakítsuk a CSR politikát, a vállalatoknak így kell viselkedniük. Nem is azt kell megnézni, hogy ez mit jelent, hanem azt, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani a gyakorlatban. Hansen asszony hiszi őszintén, írja itt, hogy a gyümölcsöző vita, a szoros együttműködés egészen biztos kielégítő választ fog majd adni ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, és végül pedig Ori Leber a szocialista frakcióból. Parancsoljon. Szeretném Árlem Dezir elnézését személyesen tolmácsolni, hiszen nagyon sok feladatai van, de ezzel a témával nagyon szorosan és nagyon aktívan foglalkozott a szocialista pártban fontos szerepet fog betölteni, első titkár lesz, nem főtitkár, mert nálunk nem főtitkár hanem első titkár. Ennek örülök több okból, először is, mert régóta európai parlamenti képviselő, három, ha ez a harmadik mandátuma, és a szocialista frakció elnökhelyettese volt itt az Európai Parlamentben, egyébként pedig aktív tagja volt a mi szakbizottságunknak. Úgyhogy egyrészt nyitott az európai problémák irányában, ahogy francia szoktuk mondani, nem hunja be a szemét a problémák előtt, transnacionális és európai gondolkodású, és különösen nyitott a nemzetközi kereskedelmi szabályozási kérdések irányában, ami kiváló, hiszen valaki, aki nemzetközi szinten és az internacionalizmusra fölkészült, a szocialista, francia szocialista pártman ilyen magas funkciót fog majd eljárni. A témában most a részletekben nem fog belemenni, hogy Egyébként nem múltban kell beszélni hanem Dezirről, hiszen európai parlamenti képviselő marad, lehet, hogy kevesebbet fog ráérni, mint korábban, de itt marad a parlamentben, és itt marad a szakbizottságunkban. Úgyhogy hozzá fog járulni az előkészített szöveg gazdagításához, amit Bertlán kollégán készített elő. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudni kell, hogy milyen szinten kötelező, vagy egyáltalán kötelező ez a téma. A nemzetközi intézményekben, amelyek régóta léteznek és aktívak, csak egy olyan van, ami valóban kötelező jellegű, egy olyan, amely kötelező határozatokat hoz, ez pedig a WTO a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezetnek bírósága van, van egy szabályozó szervezete, bíróság elé vihet cégeket, ítéletet hoz a bírósága, ez végrehajtandó, nagyon súlyos büntetéseket szabhat ki, de az összes többi a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet, az, aztán a remélem jövőbeli nemzetközi környezetvédelmi szervezet. Az ENSZ-nek ezek a nagy ügynökségei gyakorlatilag csak eh, etikai szándékokat mondanak ki, politikai szándékokat mondanak ki, amelyeknek semmiféle kötelező jellege nincs. A civilizáció felé való valós előrelépés érdekében a nemzetközi jogi rendszerben egyensúlyra van szükség kötelező szabályokra van szükség, amelyek alapján a nemzetközi szabályokat tiszteletben kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket ezek az ügynökségek határoznak meg. Beszéltünk az ILO-ról, az országok, a szociális, az országban a szociális intézmények, mondjuk a svájci hasonló szervezet, vagy más országban ezek a szervezetek szabályokat hozhatnak, de nyolc szabály tartalmazó kartát állítottak össze, amelyek elemi szabályok. A gyerekek ne legyenek az üzemben, legyenek az iskolában. A dolgozóknak lehetősége van, hogy megszervezzék magukat azért, hogy a szerződésekről tárgyaljanak. Ez nem bolsevizmus, ezek elemi szabályok. Hogyha kötelezővé tesszük ezeket az elemi szabályokat, az nagy előrelépést fog jelenteni a világszintű jogalkotásban. És végig kell gondolni azt a kérdést is, hogy jogilag felelőssé kell tenni a nagy multinacionális társaságokat, a nagy vállalkozásokat, amelyeknek leányvállalata vagy közvetlen üzeme van a fejlődő országokban. Az ő vezetőségüket, a vezetőiket felelősség kell tenni a tevékenységük következményeiért, mert ma nem felelősek ezekért. Ha nem felelősek, akkor nagyon könnyen szemet húnynak az előtt, ami történik. Hogyha létezik egy jogi keret, hogyha ezt fölépítjük, ezt a jogi keretet, ami felelőssé teszi őket, és az áldozatok, például a környezeti károk, a szociális károk áldozatai Európai Bírósághoz fordulhatnak olyan Európában aktív vállalkozásokkal szemben. Az önkéntes rendszernek ismerjük a következményeit. 42 ezer nagy társaságból, nemzetközi, Európában aktív társaságból ma csak 250 készít célszer jelentést, vagy környezetvédelmi hasonló felelősségi jelentést. Meg kell erősíteni a kötelező dimenziót. Nem biztos, úgy értem, hogy mindenki ezzel egyetért, többet kell tenni, és lépni kell. Köszönöm, Ori. Igaza van. Ellen Dezir tapasztalata tekintetében, illetve hogy mennyire fontos számára a vállalkozások társadalmi felelőssége. Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy a bizottság elnökeként is gratuláljak azhoz, hogy ilyen fontos párt, szocialist, francia szocialista párt vezetőjévé választották, ami egy olyan fontos országban, mint Franciaország kormánypárt. És örülök annak is, hogy továbbra is a szakbizottságunk tagja marad. Nem tudom, hogy van-e másik szakbizottság, amely tagjai között tudhat ilyen fontos pártvezető személyiséget. Hallgassuk meg a bizottságot. Tomás Dáfor, hol ül? Önnél szó. Thank you. Good afternoon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Röviden az szociális vállalati felelősség új fogalmáról, annak értelmezéséről, a cégek társadalmi hatásairól szól ez a vár felelősség. Ez a hatás általában pozitív, de néha negatív is lehet, a cégek társadalma tett hatása. Fontos ennek az egyenletek mind a két oldalára odafigyelni, és mind a két oldalán dolgozni. Az Európai Bizottság politikája kiegyenített módon kíván ennek megfelelni. Együttműködünk a cégekkel, vállalkozásokkal, hogy maximálisan kihasználjuk a pozitív hatásokat, és elkerüljük és csökkentsük az esetleges, lehetséges negatív hatásokat. A definíció fontos, mert minden cégnek van hatása. Általában pozitív, de néha negatív. De minden cégnek van hatása a társadalomra. Éppen ezért minden cégnek van társadalmi felelőssége, és azt hiszem, hogy a szabizottság tagjai is erre utaltak, ez mindenfajta értelmetlen vitát felold. A, ez a szociális vállalati felelősség se nem önként, se nem kötelező, hanem egyszerűen létezik. A kérdés az, hogy hogyan lehet elvárni a cégektől, hogy megfeleljenek ezeknek a felelősségeknek. Az Európai Bizottság két kérdése foglalkozik, ugye egyrészt is meg kell felelni a szabályoknak, törvényelőírásoknak, másodszorban integrálni kell bizonyos kérdéseket a politikába, és ezt együtt kell a bizottság által meghatározott öt témakörben szociális, környezetvédelmi, etikai, fogyasztóvédelmi és emberi jogi aggodalmakra keresünk orvoslatot. Na most a hatékonyság érdekében a cégek a nemzetközileg elfogadott eszközök és útmutatók felé terelik. Erre már volt, erre már volt szó. További kormányok által elfogadott irányítás, útmutató útmutatásért. A bizottság társ vállalati szociális felelőssége elismeri a kiegészítő jogalkotás szerepét, ez nem így volt a múltban. És új területet is tár fel, ma ugye már vannak rendeletek, szabályok nemzeti és európai szinten, amelyek meghatározzák azt a kontextust, amelyben megfelelnek szociális felelősségüknek a cégek. Tehát fel kellett ismerni ezt. Ez nem azt jelenti, hogy a bizottságnak lenne valami titkos terve, amelyel új szociális felelősségkel kapcsolatos európai jogalkotási elemekkel rendelkeznénk. Egy fontos kötelezettségvállalás a jogalkotási téren az az, hogy a nem, nem pénzügyi információ közzétételi kötelezettsége a cégek részéről. Ez a javaslat még kialakítás alatt van, Természetesen ez nem ugyanaz, mintha e, CSL jellegű tevékenységeket kényszerítenénk rá a cégekre. A legjobb példa például Franciaország és Dánia. Ők elvárják a nagy cégektől, hogy tegyenek közé bizonyos információkat, de ezzel nem kényszerítenek rájuk szociális vállalati felelősségvállalási modelleket. Végül néhány megjegyzés az érvényességgel kapcsolatban, az önkéntes rendszerekkel kapcsolatban, az emberi jogokkal kapcsolatban. Nem vagyunk annyira pessimisták, mint amikről itt hallhatunk, tehát néhányan nagyon pessimistán nyilatkoztak az önkéntesség, vagy nem kötelező érvényű tevékenységből adadóan. Az Európai Bizottság önmaga jelenleg nem kötelező érvényű emberi jogi útmutatásokat dolgoz ki három ágazat számára, olaj, gáz, az IKT és a foglalkoztatási cégek számára az ENSZ útmutatásait követtük, az ENSZ üzleti emberi jogi útmutatásait. Ugyanazok az útmutatások nagyon fontosak, mert nem csak a cégekre vonatkoznak. Persze magukban foglalnak olyan elvárásokat, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy mit kell tenniük a cégeknek, annak érdekében, hogy ne okozzanak kárt az emberi jogok területén, de az útmutatások egy része arról szól, hogy mit kell az államoknak tenniük. Míg az EU nem egy állam, az Európai Bizottság jelentést készít azzal kapcsolatban, hogy mi hogy látjuk az EU prioritásokat ezen elvek alkalmazását illetően. Thank you. Köszönöm. A vita lezárásához forduljunk újra az előadóhoz. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nyilatkozatát nem tartottam kielegítőnek. Egyrésztről új irányba lépnek, de hát végül is amikor konkrét intézkedésekről van szó, hogy a CSE-t valóban beépítsük a rendszerbe, akkor megint útmutatásokra és más softos, lightos eszközökre hivatkoznak. Következetesnek kell lennünk, mert valóban nem úgy van, hogy az európai cégek, ha most a kereskedelmi területet nézzük meg, a tőke befektetését. Ha megnézzük az európai cégeket, ezek nem automatikusan tartják, ezek automatikusan tartják be a helyi szabályokat. Ha be is tartják a helyi szabályokat, nem felelnek meg az európai szabályoknak. Éppen ezért annak érdekében, hogy az Európai Unió súlyát előtérbe helyezzük, a cégeinket más követelmények elé kellene állítani. Meg vagyok arról győződve, hogy nálunk az INTA szakbizottságban, amellett, hogy nemzetközi kereskedelemben felmérjük, hogy mennyire fontos szerepe van a CSN-nek, világos végrehajtási szabályokat kellene kidolgozni és beépíteni a szerződésekbe. Legyen kétoldalú egyezményekről szó, vagy másokról, de ami a cégek üzleti gyakorlatát illeti, meg kell követelnünk bizonyos dolgokat, és abban biztos vagyok, hogy Arlem Désir felírja ezeket a gondolatokat, és majd közösen megvitatjuk a bizottságban. Köszönöm szépen. Thank you. Next. Köszönöm. Ideiglenes ütemterv szerint a következő lépés ezzel a dossziéval kapcsolatban november 6-a, akkor tárgyaljuk újra. természetesen a véleménytervezet megvitatásával, ami menet közben el fog készülni, és az előadó továbbítani fogja. 29 és 30-as napirendi pont szintén egymáshoz kapcsolódik, nemzetközi megállapodásról van szó, és a végrehajtásáról az Európai Unióban. A maga megállapodás EU, Brazília, Tájföld közötti feldolgozott szárnyas húsra vonatkozó engedmények, ez a téma. A, az EU-ban a módosítások végrehajtásáról van szó. Júniusban az EU aláírta a megállapodásokat, Tájfölddel és Brazíliával is ami az engedmények módosítására vonatkozik, a feldolgozott szárnyas hús a tárgy. Hogy miért is volt szükség a módosításra? Feldolgozott csirke import az EU piacra, ennek a, erről készült egy tanulmány, és ami azt arra a következtetésre jutott, hogy kihasználnak bizonyos a meglévő szabályokban felmerülő hiányosságokat, és ezért ezeket a hiányosságokat le kellett zárnunk bizonyos tarifák megállapításával hiszen ez a fajta import eljárás negatívan hatott az európai feldolgozó szárnyas húsgyártókra. A feladat tehát ez volt, a probléma megoldása, illetve hogy egyensúlyt hozzunk létre a kereskedelmi partnereink érdekei és a saját érdekeink között. Az Európai Unió úgy döntött, hogy bizonyos konkrét tarifákat fog alkalmazni ezekkel az országokkal szemben. Az indoklás véleményem szerint egyértelmű, technikai jellegű munkáról van szó, próbálja ez a módosítás helyreállítani azt az egyetemi hibát, ami bekerült az ilyenfajta húsimportra vonatkozó megállapodásba, egyezménybe. Ezért az a javaslatom, hogy az egyetértésünket biztosítsuk a megállapodás aláírásához és a végrehajtáshoz az Európai Unióban. Meg is nyitom a hozzászólás lehetőségét a szakbizottsági tagok előtt. Ha bárki szeretne hozzászólni, úgy látom nincs hozzászólás, akkor a bizottsághoz fordulok. Köszönöm, elnök úr. Én sem akarok többet mondani annál, amit ön elmondott. Nagyon jól és röviden összefoglalta a bonyolult helyzetet. Köszönet a jelentésért, és a bizottság részéről csak ennyit kívántam mondani. Egy kis hiba nagyon sok gondot okozott. Nincs tehát ellenvetés az ajánlásommal szemben. Következő lépés a mi eljárásunkban módosítók benyújtásának a határideje, ha lesz ilyen, a jelentés tervezetemhez és az ajánlás tervezetemhez szeptember 20-a. Szavazás a szakbizottságban a következő ülésünkön októberben. Átérünk a következő napirendi pontra, a koncesziós szerződések odaítélése és a nagyon hosszú ülésünket már majdnem le tudjuk zárni. 31-es napi rendi pont. Ez a közbeszerzési csomagnak a harmadik dossziéja. Gianluca Susta a vélemény előadója, a korábbi ide kapcsolódó témáknak is ő volt az előadója, és véleményt készítünk az IMCO, a Belső Piaci Szakbizottság számára, hiszen a jelentést az a szakbizottság készíti. Úgyhogy mi véleményadó szakbizottság vagyunk, hallgassuk meg uh, Gianluca Sustát, az előadót. Köszönöm, elnök úr! A téma bonyolult, és az előadó szövege, Zsuvenor szövege legalábbis júliusban nem állt rendelkezésre, ezért úgy döntöttünk, hogy több időre van szükségünk ahhoz, hogy a, az Európai Bizottság irányelv tervezetét végig tudjuk gondolni, irányelv javaslatát. A fő, a vezető szakbizottság részéről már felmerültek kérdések és kételjek az javaslata kapcsolatban. Ezért én szeretném hangsúlyozni, hogy ez az európai irányelv mennyire hasznos, hiszen van, aki kétségbe vonja. Mostanáig a koncesziókkal kapcsolatos érvényben lévő rendelkezések elsősorban, bár azt is mondhatnám szinte, hogy kizárólag nemzeti szintű jogszabályokkal volt szabályozott. Ezért egy jogalkotó beavatkozás az Európai Unió részéről mindenképpen pozitív fogadtatást kell, hogy kapjon. Tisztább jogi keretek hasznára lennének a nemzetközi üzleti életben tevékenykedő társaságok számára is. Mm, Zsuven kolléga munkáját nyomon kell követnünk, hiszen tartalmazza pozitív elemeket, egyszerűbb a szöveg, új szerkezetben készített el a szöveget a bizottság. Ma már ismerjük a szöveget, úgyhogy azt is látjuk, hogy jelentős módosításokról van szó. Majd a módosítás indítványok benyújtása során lehet foglalkozni a tüskésebb kérdésekkel, az érzékenyebb problémákkal. Úgyhogy igen kell, hogy mondjunk az újjászervezésre, az egyszerűsítésre, arra, hogy ebben a szektorban önállóan kell, hogy felépjenek a szereplők, hogy csökkenteni kell az eljárás során és az odaítés során a bürokráciát, de nem szabad elveszíteni a lényeges feltételeket egy olyan érzékeny területen, mint a koncesziók, átláthatóságot és jogbiztonságot kell garantálnunk Szerintem határozottan kell fölépnünk az alapvető társadalmi jogok, környezetvédelmi jogok, munkajog védelme szintjén az szerződések odaítélése során, a kritériumokkal kapcsolatban is, a jelöltek kiválasztásánál alkalmazott, illetve a kizárási kritériumok esetére igaz ez. Közbeszerzési irányelv és az infrastruktúra irányelv ezeket már tartalmazza. A javaslat 39-es cikke foglalkozik az odaítélési szervezetekre vonatkozó feltételekkel, aztán foglalkozik az életciklus költségekkel is a pályáztatás során. Ha lehetséges, leginkább kötelező feltételeket kell szabni, amikor harmadik országok vesznek részt a koncesziós pályázatokban. Kölcsönösséget kell biztosítani az Európai Unió piaca és a harmadik országok között. Ahogy ez meg is történt eddig, esetleg különbséget kell tenni a fejlett és a szegényebb országok, feltörekvő országok között az in-house témában is, amely a másik két irányelv foglalkozik, a véleménytervezetemben úgy gondoltam, hogy az 5 millió eurós küszöböt a szolgáltatási koncepciók, koncesziók esetében csökkenteni kellene 2,5 millióra. Elnök, azt hiszem túl gyorsan beszélsz, a tolmácsok nem tudnak követni. Kicsit lassabban, légy szíves. Ott tartottam hogy az in-house koncesszióknál a korábbi véleményeimben az infrastruktúrákról és a közbeszerzésről szóló irányelvek kapcsolatos véleményemben, amiről ma délelőtt beszéltünk, ott is tartalmaz, az is tartalmazta ugyanezeket a javaslatokat is, vagyis, hogy a szolgáltatási koncesziónál az 5 milliós küszöböt vigyük le kettő és félre, ezzel úgy gondolom, hogy egyet lehet érteni, és egyet lehet érteni Zsuven jelentésteve elképzelésével is, hogy a koncesziós érték számításának az alapja legyen a koncesszióba adónak a becsült számítása, becsült forgalmi számítása. Az új irányelvet csak kiz- és kizárólag a jövőbeni koncesziókra kell alkalmazni, és a folyamatban lévő szerződésekhez nem szabad hozzányúlni. Azért is, hogy elkerüljük azt, hogy a bíróság elé kerüljenek ezek az ügyek. Nem szabad egy ilyen kiválasztási rendszerre vonatkozó módosítást menet közben bevezetni. Hogyha jelenlegi koncesszióknál is módosítást akarunk bevezetni, akkor viszont pontos kritériumokat kellene alkalmaznunk összességében úgy gondolom, hogy jó ez az előkészített anyag. Még egy hetünk van a módosító indítványok összeállításához, amelyek a lehető legjobban a parlament és a már meghatározott jogalkotási eszközök szellemébe mutatnának. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó bemutatását az ön tervezettének, véleménytervezettének. Ez szintén megtalálható a dossziénkban, úgyhogy megnyitnám a vitát. Kíván-e valaki szólni? Úgyhogy nincs hozzászólás, akkor a bizottság képviselőinek adjuk meg a szót. Csapszka asszonynak, attól tartok, képtelen vagyok kiejteni a nevét megfelelő módon. Nagyon szépen köszönöm, Szuhovszka egyébként a nevem. Köszönöm szépen ezt a véleménytervezetet, amelyet az előadó készített, és hogy elismeri, hogy mennyire fontos a koncesziós szerződésekre vonatkozó világos szabályrendszer, és a célja ennek az irányelvnek az egyenlő bánásmód, a transzparencia, diszkriminációmentesség biztosítása, jogbiztonság megteremtése a közhatóságok számára biztosítandó, hogy az általuk kötött szerződések minden jogi kihívásnak meg tudnak felelni. Ugye itt az eseti jog is fontos szerepet játszik, ahogyan hallottuk. Ez egy keret, keretszabályozás, szabályozás, arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ezt az egész folyamatot megépíteni. Két kérdést vetett fel az előadó, és most nincsenek erre vonatkozó szabályok, semmiféle átláthatóság, tisztánlátás nincs úgyhogy a bizottság által tett javaslat világos, Eh, hogy itt mindenféle eh, szempontokat, a zöld és a társadalmi szempontokat figyelembe kell venni. És még egy kérdés, amit felvetett az előadó, az az, hogy a, az a jövőbeni szerződésekre is alkalmas, hogy legyen ez az irányelv. Tehát nem csak a már meglévő rendszerekre kell ezt alkalmazni tudni, hanem a jövőben is alkalmasnak kell lenni arra, hogy ezt a feladatot betöltse. Az Európai Parlamenttel a bizottság a jövőben is együtt fog működni, és áll az önök rendelkezésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valamilyen megjegyzés, végső megjegyzés az előadó részéről. Zsálloka nincs. Nincs? Nincs. Akkor hát nincs, nincs, nem, nem, semmi. Hozzászólás, megjegyzés, így aztán a következő pontunk a napirenden hogy szavazunk majd hetedikén? Nem, bocsánat, nem. A módosítók benyújtásának a határideje szeptember 28-a, tehát e hónap vége, ne felejtsék el. És akkor ezzel a végére is érkeztünk. A munkának egyebek nincsenek. Részemről nincs, önök részéről szintén nincs. Akkor legközelebb október 10-én és 11-én találkozunk, 10-én 15 órakor kezdődik az ülés. Pontosan 15 órakor. Kérem, hogy jöjjenek pontosan, mert tényleg ma nagyon későn kezdtük a munkát. Kérem önöket, hogy legyenek pontosabbak a jövőben. Köszönöm.